Bueno, ah, queridas y queridos Kedves kollégák, képviselők, képviselőasszonyok! Nézzük akkor, hogy hogyan is folytatjuk a munkát. A szavazatok indoklása következik. Kérném azokat, akik nem kívánnak indokolni, hogy legyenek szívesek és hagyják el a termet hogyha szeretnének még ebéd előtt egy kicsit vitatkozni, azt meg lehet tenni, de inkább a folyosón, mert itt a teremben a szavazatok indoklása következik. És nagyon sokat kell most indokolnunk, mert hosszú volt a szavazás. Nézzük először is Szilvi Guillaume jelentését, menekültügyi migrációs és integrációs alap.